Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor most megnyitom a két szakbizottság együttes ülését, a Fejlesztési Bizottsággal és a Költségvetési Bizottsággal közösen, tehát a három szakbizottság együtt ülésezik. A napirendünk első pontja a napirend elfogadása, Castaldo úr megjegyzése van a napirenddel kapcsolatban? Nem, nem, ön mindig szót kér, ezt tudom, fölírtuk a nevét akkor a hozzászólók listájára. Elnöki közlemények nincsenek, és a jegyzőkönyvek elfogadása nincsenek megjegyzések, akkor a négyes ponthoz értünk. Az Európai Fentartható Fejlődési Alap, valamint az EFA garancia és az EFA garancia alap létrehozása tehát a téma. Mindenkit szeretettel köszöntök ezen az együttes ülésen. Nagyon fontos, az Európai Unió erőfeszítése a migráció okainak kezelése, illetve az afrikai fejlődés, fellendítése, az európai szomszédság támogatása. A három szakbizottság az elmúlt hetekben a bizottsággal, illetve a külügyi szolgálattal is eszmecserét folytatott, több érintettel, több szereplővel is, és az előadók benyújtották a jelentésüket. 386 módosító indítvány született közben, amelyekről majd április 24-én fogunk szavazni. Mielőtt az előadóknak átadom a szót, hogy munkájukat bemutassák, elnök társaimhoz fogok fordulni, Ártúi úrhoz, illetve Ponga úrhoz, aki most Linda Mekevönt helyettesíti. Kérdezem, hogy kívánnak-e szólni? Nem, Ártúi úr nem, Norris te sem. Akkor igen? Paran- Jaj, bocsánat, akkor elnézést kérek, Ártvíz úr parancsoljon. A mikrofon nem működik. Pour remercier de nous accueillir pour Megköszönöm, mondja Artvis úr. Mikrofóhiba volt az előbb, tehát megköszönöm ezt a lehetőséget itt, hogy újra találkozhatunk. Működik most a mikrofonom? Kérdezi Artvis úr. Igen. És a Három előadó tehát elkészítette a jelentést, amely aztán módosító indítványokhoz vezetett persze. Emlékeztetek mindenkit a konstruktív szellemiségre, amelyben dolgoztunk, illetve hogy egységes felépésre van szükség, hiszen arra van szükség, hogy a parlament egységesen álljon fel, a tanácssal folytatott tárgyalásokban, és nincs is kétségem felől, hogy sikere tudjuk mindezt vinni. Okay. Thank Minden hallható volt, kérdezi az elnök úr. Igen, akkor következnek az, a társelőadók. Kárgya Zabalasszony, Kukán úr és Frunculica kolléga. Ki fogja kezdeni? Megállapodtak már egymás között? Hát ha nem, akkor hölgyel kezdenek először. Bueno, pues muchas gracias. Köszönöm szépen a három elnöknek, hogy eljöttek közénk, és ahogyan már elhangzott, a három szakbizottság közösen találkozik most. Ez az utolsó azelőtt, hogy szavaznánk a zöld helyét után. Ezért szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a társelőadóknak. Nagyon nehéz munka volt ez, hogy megalapodásra jussunk. Egyelőször is a tárgyalási időpontunkban, aztán az elképzelésekben és a megfogalmazásban végül, de sikert tudtunk elérni, és a nehézségek még kevesebbek is voltak, mint amire számítottunk, és három szakbizottság munkájával kapcsolatban az előző tapasztalataim alapján sokkal nagyobb nehézséget vártam, viszont nagy volt az együttműködés, ennek örülök és szeretnék köszönetet mondani az módosítókért is, több mint 380-at kaptunk, ezek nagyon kompromisszumkészek voltak, és nagyon konstruktívak ezek a módosítók. Összességében nagyon építő volt a munka szelleme, és a módosítók is leginkább javítják a szöveg színvonalát. Köszönöm szépen a frakcióknak, illetve a három szakbizottság titkárságának a munkát. Azon kívül, hogy három előadóval kellett együtt dolgozniuk, és ráadásul a parlament munkaszabályai, bár megpróbálják egyszerűsíteni a munkánkat, azért ez nem mindig sikerül. Tehát nagyon összetett volt ez a munka, és nagyon sok módosító is született, de azért azt gondolom, hogy hogy ebben a jó szellemben dolgoztunk ezzel e, egy cél érdekében, és most egy jó kompromisszum került az asztalra. Még persze vannak árnyalható dolgok, de azért jó megoldást találtunk, 25 kompromisszumos módosítót mutatunk be a három előadó három társadalom részéről. Sokszor elhangzott már, hogy ezek mit tartalmaznak. Én azért szeretném még egyszer elismételni, hogy a kompromisszumos módosítókban szeretnénk kiegészíteni az addicionalitás fogalom meghatározását. Ez nagyon fontos sarokköve ennek a szövegnek, és az alapvető célkitűzéseket is megpróbáljuk pontosítani, a környezeti politikák, a klímaváltozás elleni küzdelem összefüggésében ezeket, illetve a társadalmi nemek politikáját is szeretnénk megerősíteni és az emberi jogi szempontokat is. A scoreboardon is dolgozunk, az FC alapok összefüggésében. Nagyon fontos, hogy a hét indikátort megállapítsuk, és hogy, ki, és hogy teljesüljenek ezek a kritériumok, amelyeket a rendeletben kívánunk meghatározni. Az éves jelentésnek a tartalma is nagyon lényeges, ezt a bizottságnak és a parlamentnek mutatják be, és részleteiben ki kell dolgoznunk alapvetően ezt a szöveget, és egy kompromisszumos módosító egyébként ezzel kapcsolatosan is született a 17. cikkel kapcsolatban, ha jól emlékszem, a tájékoztatásban átláthatóságot sürget ez. Még egyszer köszönetet kell mondanom az árnyék előadóknak, a társelőadóimnak, a szavazási listát még kicsit csiszolnunk kell, de már majdnem kész van. Még mielőtt a húsvéti szünetre távoznánk, ezt be fogjuk fejezni, hogy aztán tudjunk hétfőn szavazni. A három társelőadónak persze ehhez megállapodásra kell jutnia, Egyelőre még nem tudunk egységes szavazási ajánlást tenni, de ez a célunk. Köszönöm szépen. Thank you, dear colleague, and now Mr. Kukan for AFET. Megköszönöm, kedves kollégám, és Kukan úr következik az AFET képviseletében. Köszönöm. Elnök úr, Nagyra becsülöm a Költségvetési Bizottság elnökének szavait, ugyanis nagyon pozitív és konstruktív hangvételűek voltak ezek a szavak. Nehéz téma el előttünk kemény dió, és össze kell, hogy szedjük magunkat a tanácsi tárgyalások előtt. Előadó asszony, sok mindent említett, én rövidebb leszek, nincs semmi gondom azzal, amit ő elmondott, én is nagyra becsülöm az együttműködést a társelőadókkal. Szinte üzleti szellemben tudtuk lefolytatni az eszmecseréinket, hogy a legjobb, a lehetséges legjobb megoldást el tudjuk készíteni. Két dologra térnék csak ki, a bevezető megjegyzéseimben. Először is általánosságban mondom, hogy ez a negyedik alkalom, hogy a három szakbizottság együtt ülésezik, a DEBE, a Budget és az AFET ebben a témában, és igen, ez valóban sok munkát kíván, nehéz téma. Nem csak az, hogy nehéz menedzselni így a munkát, hanem tartalmilag is komoly kihívást jelent szeretném röviden megismételni azt, amit már egyébként említettem az előző eszmecserék során. Kellene, hogy legyen ugye pénzügyi eszköz, amely hozzájárul a magánszféra befektetéseihez a fejlődő, illetve a legkevésbé fejlett országokban, tehát a szegény országokban az Európai Feltartható Fejlődési Alappal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fejlődés megvalósuljon, viszont ez az eszköz eh, nem fejlesztési segély, csak fejlesztési segélyt nyújtó eszköz. Ne felejtjük el, hogy az eszköz garanciákon nyugszik, tehát magánbefektetőknek nyújtott garanciákra alapul, és a tőkét vonzania kell ezekbe az országokba és ágazatokba, ahol nagyobb a kockázat, és ahol egyébként nem valósulna meg magánbefektetés. E tekintetben tehát a társadalmi és gazdasági fejlődést ösztönzi majd, vagy ösztönöznie kell ennek az alapnak, illetve a migráció okainak a megszüntetését kell, hogy támogassa ez az alap. Ez volt legalábbis az elgondolás a létrehozásakor. Mindenki említette már, ugye, hogy 386 módosító született, és köszönetet mondok minden kollégának az együttműködésért, aki a módosítókat szövegezte. Eddig 25 kompromisszumról tárgyaltunk. Elmondtam már, hogy bizonyos témákban ugye a véleményünk eltérő, mégis észszerű, véleményem szerint észszerű javaslatokat tudtunk megfogalmazni. Szerintem ezt az eszközt akkor tudjuk majd működőképessé tenni, hogyha célzottá tesszük, tehát jól bekalibráljuk, hogy mit célzunk meg vele, és lehetővé tesszük a hatékony munkát. Mit jelent a hatékonyság a véleményem szerint? Azt, hogy a fő célkitűzések világosak, és hogy nem terheljük túl az alapot mindenféle kiegészítő céllal. Ez azt is jelenti, hogy nem értek egyet azzal, hogy a célkitűzéseket, eh, ezek körét tovább bővítsük. Használjuk ki a fejlesztési segély, illetve e, eszköz közötti e, kiegészítő jelleget. Tehát ez az eszköz kiegészíti a többi fejlesztési eszközt, viszont másfajta logikával működik. Másfajta logikával kell, hogy működjön. Azt is el kell érni, hogy hatékonyan működjön ennek az eszköznek az irányítása. az azt jelenti, hogy szükségtelen terheket ne hozzunk létre, és ne akadályozzuk a magánbefektetéseket, és ne legyünk túlságosan restriktívak is, amikor a nemzetközi pénzintézetek részvételéről van szó. Vonzani kell ide a magánbefektetőket, a nemzetközi befektetőket, azzal a céllal, hogy munkahelyeket teremtsünk, az üzleti működést erősítsük, a finanszírozáshoz való hozzáférést javítsuk, különösképpen a kis és középvállalkozások számára a fejlődő országokban. Végül pedig megfelelő parlamenti ellenőrzést kell biztosítani ennek az eszköznek a működését illetően. Ezek tehát a főbb irányelvek, amelyeket én követtem a kompromisszumos módosítók megvitatásakor, és a szavazási útmutatót is ezen irányelvek, ezen szempontok alapján fogom összeállítani. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki részt vett a munkában, ahogy említettem, jelentős eszmecserékre került sor, nagyon fontosakra, de a lényeg ugye az, hogy egy olyan eszközt hozzunk létre, amely be tudja teljesíteni azt a szerepet, amire tervezték. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Kukán képviselő, Kruzulica úr. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, először is természetesen engedjék meg, hogy uh, én is köszönetet mondjak a két másik uh, árnyékjelentéstevőnek, tevőknek, Azt gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés. A 25 kompromisszumos módosító kidolgozása nagyon fontos volt, amiben a végén megállapodtunk. Nagyon sok minden elhangzott már, engedjék meg, hogy néhány üzenetet fogalmazzak meg az nagyon fontos eszköz használtak kapcsán, amit Afrikában és Kelet-Európában használunk a keleti partnerség országai számára. Az EFSD egy integrált csomag része, amelynek a fenntartható fejlesztési célokhoz kell hozzájárulnia a szociális fejlődést hivatott támogatni, és a szociális gazdasági ellenálló képességet erősíteni a partnerországokban, finanszírozáshoz való jobb hozzáférése, beruházások erősítésével, a Párizsi éghajlati csúcshoz való hozzájárulásra, illetve a bevándorlás hatásainak enyhítésével. Ahogy a jogalkotási folyamatban haladunk az EFSD kapcsán, szeretnék néhány aspektusra kitérni, különösen ami az addicionalitás elvét ismeri, illetve biztosítja azt, hogy az EFSD hozzájárul olyan műveletekhez, amelyeket nem lehetett volna végrehajtani az EFSD támogatása nélkül. Ez a fő célja ennek az eszköznek ami az addicionáltás, komplementaritást illeti, ezeket eh, biztosítani kell a külső beruházási tervben és a 2030-as agendában. Az FSD sikere érdekében nagyon fontos speciális figyelmet szánni az olyan országoknak, amelyek konfliktusosak. A legkevésbé fejlett országok, illetve a nagyon szegény országok, súlyosan eladósodott országoknál nagyon fontos a környezeti kapacitásokat is figyelembe venni. Nagyon fontos az eszköz legitimáció szempontjából az, hogy az Európai Parlamentnek megfigyelő státusza legyen a stratégiai tanácsban. A pénzügyi eszközök amelyeket a helyi pénzemekben fejeznek ki. Ezek biztosítása nagyon fontos a beruházások szempontjából. A mutatók eredménytáblája, amelyben egy gender komponens is szerepel, fontos, hogy átlátható és független értékelést garantáljanak. Az értékelési jelentés nagyon fontos a számövőszék jelentésével kiegészíteni. Végezetül pedig fontos garantálni azt, hogy az Európai Unió delegációi az információt a finanszírozás lehetőségeiről beletegyék a közleményeikbe a civil társadalom és a vállalati ágazat felé. És végezetül pedig köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ebben a nagyon fontos projektbe bekapcsolódott a két árnyékjelentéstevőnek, a társjelentéstevőknek, az összes szakértőnek, az asszisztenseknek, és mindenkinek kellemes húsvétot kívánok. Thank you. Köszönöm szépen, meghallgattuk a három jelentéstevőt. Hét kolléga eh, kért szót, felolvasom a neveket. The names are Mr. Ponga, Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistersen, Mr. Kermel, Ms. Yetinemeki, Ms. Hautala, and Mr. Castaldo. We have to close at 12.30. That's fine. I will close. 12.30-kor le kell, hogy zárjuk az ülést. más kollégának nem adok szót, és mindenkit kérek, hogy tartsa a két percet. Először Ponga úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon rövid leszek. A korábban szóló kollégák már elmondták azt, hogy én is hangsúlyozni szeretném ezt a nagyon jó munkát, gratulálok. Gratulálni szeretnék a három eh, társjelentéstevőnek, illetve az elnyék jelentéstevőnek a kompromisszókhoz. A 313-as módosítóra vonatkozik a megjegyzésem, ezt a devés kollégákkal együtt nyújtottam be, és azt szerepel ebben a módosítóban, hogy nagyon fontos egy európai partnerrel együtt megvalósítani ezeket a projekteket. ez a tízes bekezdés második, tízes cikk második bekezdésére vonatkozik, és remélem, hogy a szakbizottság támogatni fogja ezt a módosítót annak érdekében, hogy a koherencia az európai szintű műveletek és a tagországok között nagyobb összhangban legyen egymással. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Posztasszony. Thank you. Köszönöm szépen. Én is köszönettel szeretném kezdeni. Köszönöm szépen a kollégáknak a jó együttműködést, az átláthatóságot, a nyitottságot a tárgyalásokon. Mint korábban említettük, első alkalommal fordult elő az, hogy a koordináció ilyen előadott állapotban volt, a parlament bekapcsolódott ebbe a munkába és fel szeretném hívni a figyelmet néhány alapvető szempontra, amelyek fontosak voltak. Az egyik a fenntartható fejlődés, az emberi jogok. Az FSD-nek a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban kell lenni a 2030-as agendában, ez a 21-es cikkben szerepel, és ez hozzá fog járulni az Európai Unió szomszédsági politikájához. Az EFSD-nek hozzá kell járulnia a gazdasági szociális fejlődéshez, különös szempontot játszik a szegénység megszüntetése, a gazdasági lehetőségek köztönzése. Ez a bándorlás tényleges okainak meghatározása, az emberi jogok kérdése, a jó a kormányzás, illetve az esélyegyenlőség nagyon fontos témák, és nagyon fontos figyelembe venni a, a közös felelősségvállalás, a civil társadalom, a civil társadalmi szervezetek teljes bevonása. Szintén fontos, hogy a projekteknél szempontot jelentsen. Fontos hogy a projekteknél a az átláthatóságot biztosítani, az információkhoz való hozzáférést. Az Európai Parlament az IFSD stratégiai tanácsában benne van. A parlament jelöl a megfigyelőket, és ők hozzájárulnak a munkához. Kulcsfontosságú biztosítani a kiegészítő jelleget más kezdeményezésekkel, ami a külső kölcsönzési mandátumot illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vistiz úr. I'll try to do it briefly as my good colleague have the opportunity. Röviden próbálok beszélni. Elsősorban a fejlesztési és külügyi aspektusokból, hiszen a költségvetési aspektusokat már eh, taglalták. Ez nagy kihívás eh, mindkét eh, kérdéses ország számára és az EU számára is. Ezért szeretnénk, hogyha ezt a jelentést nem apróznánk fel, tehát a célt szem előtt tartaná, és hogy a túl sok szintet határozunk meg, vagy túl sok a réteget, akkor szem előtt tévesztjük a forrásoknak a célját és fontosságát. Kukán úr korábban elmondta, hogy nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a célt, és ne legyen túl sok alternatív célkitűzés, hogyha minden apró célt megfogalmazunk, akkor csökkenhet a siker esélye. Biztosítani kell, hogy ezeket a forrásokat megfelelő hatékonysággal költsük el, és tanuljunk a korábbi hibákból a forrás felhasználásban, és hogy a jövőben a hatékonyság is javuljon, ez a cél. Köszönöm. Ilyeti Meki asszony a liberálisok képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem azt, amit a közös munkaeredményeként javasolna. Az együttműködést én is nagyra értékelem. Volna egy kérdésem. Méghozzá az éghajlat kérdésével, az éghajlatváltozás nagyon fontos kérdés, és ráadásul népvándorláshoz is vezet ezt a hatást szeretnénk visszafogni, és éppen ezért nagyon remélem, hogy a bizottság és a parlament, az EPP tud majd olyan módosítókat benyújtani, hogy ebben az értelemben módosítsák a az alapoknak a célját. A 2006-11-es szíriai konfliktus láthatjuk, milyen eredményekhez vezetett. Nem azt mondjuk, hogy a, az éghajlatváltozás az egyetlen felelős ezért a konfliktusért, de része van benne az FSD alapok 20%-a fordul csak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére, a 40% a cél a jövőben. A 2020-as cél a 20% volt, Mindez tehát nagyon indokolja, hogy a parlament szerepét növeljük ebben a témakörben. Köszönöm szépen. Thank you, dear colleague. Ne- Köszönöm szépen. Hautala asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, illetve üdvözlöm a társ elnököket. Úgy gondolom, hogy világ színvonalú eszköz jöhet létre a fejlesztésben, bevonva a magánszektort is, és bevonva a szomszédsági politikát. A kompromisszumokra irányuló munka kielégítő mindhárom szakbizottságban a frakcióm számára. Három dolgot szeretnénk hangsúlyozni már, ami a szavazást illeti 24-én lesz, ha jól tudom. Meg kell erősítenünk a hozzá adott értéket, a kiegészítő jelleget ezen eszköz esetében. Nem szabad vesztegetnünk az adófizetők pénzét olyan projektekre, amelyeket egyébként is megvalósítanának a garancia eszköz nélkül, úgyhogy a hetes módosítomnak ez a célja, hogy ezt elkülönítsük. Egy ilyen eszközzel nagyon fontos, hogy a parlamenti kritériumok hogyan is alakulnak. Például a fosszilis üzemanyagok, vagy meg a hidro erőművek olyas célok, amelyeket mi nem kívánunk ebből az eszközből támogatni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk, hiszen a cél a szegénység csökkentése. Én azt javasolnám, hogy a zöldek 54-es módosítójáról külön szavazzunk. A fejlesztési eszközöknek kártérítési elemet is kell tartalmaznia azok számára, akiknek hátrányos a projekt. Az éghajlatváltozással kapcsolatosan még több ambícióra van szükség. A tanács úgyis kevésbé lesz ambiciózus, mint amennyire mi szeretnénk lenni. Köszönöm Heidi Hautala, Castaldo úr az EFDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ovviamente eh, che temiamo. A álláspont, amelyet kifejezünk, nyilván nagyon fontos, és természetesen eh, optimistán, pozitívan, előre tekintve várjuk az Európai Fenntartható Fejlődési Alap munkáját. Ez kell, hogy legyen az első pillére, ugye a külső befektetéseknek, remélhetőleg hosszú távon működik, és a fejlődés célkit tűzéseit megvalósítja, a migráció okait szünteti meg. A módosító indítványainkban majd megfogalmazzuk, hogy szerintünk melyek a minimum feltételek a működéshez. Az első az, hogy a kis és középvállalkozásokat támogassuk nem ellenezzük a magánszféra befektetéseit, de nem szeretnénk, hogy csak a multinacionális vállalkozások vegyenek ebben részt. A kis és vállalkozások támogatása tehát fontos. Nem csak nagy infrastruktúrális projektekre kell odafigyelni, mert ezek általában nem teremtenek annyi munkahelyet, hanem mások is, és a környezetvédelmi, illetve a szociális szempontokat is vegyék figyelembe a befektetések. Azt is kérjük, hogy legyen független ex ante értékelés a költségekről és a haszonról. Legyen elszámoltathatóság a parlament felé, és ebből kifolyólag az európai állampolgárok felé, és fordítsunk különös figyelmet a helyi közösségek bevonására az érintett területek helyi közösségei ismerik ugyanis a legjobban a e, terep valóságát, tehát őket kell bevonni a projektek végrehajtásába. Minél lejjebb megyünk, tehát közelebb a helyi szinthez, annál jobb. A célnak annak kellene lenni, hogy a helyi e, szektort fejlesszük ki, magánszektort, mert egyébként soha nem teremtődnek meg a munka, a szociális fejlődés feltételei, csak így lehet viszont a migrációt megakadályozni az adóparadicsomokkal, nem együttműködő országokkal ne működjünk együtt. Az EVB jelentéséből már kiderül, hogy a múltban milyen problémák voltak és hogy működtek a dolgok. Az alapkritériumokat tehát végre kell hajtani, mert egyébként x alkalommal bukik majd el az Európai Unió a külső fejlesztési politikában. Köszönöm Castaldo úr, és az utolsó két hozzászólónk, Kienge asszony és Körmer úr. Kienge asszony először. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy megköszönöm mindenkinek az elvégzett munkát ezzel az alappal kapcsolatban. Azért is, mert egy nagyon fontos alapról van szó, ugyanis az a célja, hogy befektessen a migráció okainak a megoldásába. Olyan okok ezek, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy a saját hazájukat maguk mögött hagyják. Itt felhívjuk a figyelmet az magán, illetve az állami szféra közötti kapcsolatok megteremtésére. Szerintem oda kell figyelni nem csak a finanszírozáshoz való jobb hozzáférésre, hanem a projektekhez való jobb hozzáférésre is a KKV-k esetében, és a munkahelyteremtésre. Ez az alap megteremti azt, hogy gazdasági fejlődést, hogy gazdasági fejlődés valósuljon meg, amely fenntartható több területen is. Afrikában az egyik kényes nehézség a fiatalok körében meglévő magas munkanélküliség, tehát nagyon fontos a munkahelyek megteremtése ennek az alapnak a működésében. A fiatal fiataloknak a jogait meg kell, hogy erősítsük a munkaerőpiacon. Aztán az élelmiszerbiztonság és az ellenálló képesség is olyan tulajdonságok, amelyek nagyon fontosak az érintett országok esetében. És azzal zárom a megjegyzésemet, hogy a 25-ös módosító kompromisszumáról beszélek. Itt elhangzik, hogy ugye észben kell tartani, hogy létezik ugye az AKC EU közgyűlése is, és azt kérjük, hogy ezt a gyűlést is tájékoztassák mindig az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról, tehát hogy ez hogyan fog működni, és így tovább. A kapcsolattartást ne csak az Európai Parlamentre korlátozzuk. Ezt a szempontot tehát nagyon pozitívnak tartom, hogy a kotonó utáni időszakban is megmaradjon az erős AKC-EU kapcsolat. Köszönöm, elnök úr. Thank you, dear colleague, and now Mr. Köszönöm szépen. Most Körlen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a társjelentéstevő munkájáért. Azt gondolom, hogy mind a mellett, ami már elhangzott, egy dolgot világossá kell tegyünk. Ez a jelentés abból indul ki, hogy a bevándorlási válság miatt Afrikában különösen fel kell, hogy lépjünk. És hogyha ez így van, akkor fontos, hogy ezt nem csak, hogy megemlíteni legyen bátorságunk, hanem egy teljes koncepciót kell kialakítanunk a bevándorlási válság miatt. Az EU-nak itt jelentős a szerepe, és be kell vallanom, hogy itt ezt a teljes koncepciót még mindig nem látom. Ez építőköve lehet a megoldásnak, éppen ezért ez fontos, de a koncepció maga még hiányzik. Ezen kívül be kell vallanom, hogy kételkedem abban, hogy a finanszírozással, a garanciák finanszírozásával és egy bankrendszerem történő eljuttatásával ugyanazt az eredményt fogjuk elérni, amit szeretnénk. Mindig a nagyobb átláthatóságról beszélünk, viszont itt egy olyan finanszírozási rendszert indítunk, amelynek kapcsán Világos számomra az, hogy nem lesz átláthatóság. Sokáig mondhatjuk azt, hogy szeretnénk az addicionalitást, ezt bele szeretnénk venni, mást kivenni, ez már nem a mi kezünkben van. Éppen ezért őszintén volna azt mondani, hogy Afrikában ruházzunk be, ezt én különösen fontosnak tartom. Én itt még nagyobb összegeket is hajlandó lennék beruházni, viszont mi az EU és különösen a parlament világosan fel kell, hogy ismerje, hogy miért. Tehát inkább legyenek közvetlen beruházások, itt tehetünk valamit az infrastruktúráért, az oktatásért, és eh, számomra ez benne a döntő. Köszönöm. Kollége. Köszönöm szépen. The list of all colleagues who wanted to speak. Ezek szerint mindenki szólt már, aki szeretett volna. Most a bizottság és a külügyi szolgálat képviselőit keresem, hogyha itt vannak, van-e mondani valójuk. Kérem, hogy két percben a nevével kezdve mondja el az álláspontját. Én a DEFCO-ban, az Európai Bizottság DEFCO főigazgatóságának pénzügyi osztályvezetője vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a három bizottságnak a kiváló munkáért és a nagy számukért, nagyon nagy számú és nagyon konstruktív módosítóért. Felvállaljuk ezt a kihívást, különösen az addicionalitás szempontjából, bár ezek a normák valószínűleg a legmagasabbak, amelyek az együttműködési fejlesztési eszközökben szerepelnek. Szeretnénk, hogyha a rendelet összhangban lenne azzal a céllal, hogy a magánbefektetéseket ösztönözzük. Van néhány kritikus jelentőségű kérdéskör, részben ezek intézményesek, hogy a parlamentet hogyan képviselik az operatív testületekben, illetve a delegált aktus eljárások tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy intézményes ütközéseket készítünk elő a stratégiai testület és a delegált aktus között. Nagyon fontos a bizottság szempontjából, és gondolom a külügyi szolgálat számára is, hogy kézzelfogható eredmények szülessenek a novemberi EU-Afrika csúcs találkozóra, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy Európa gyorsan tud lépni, hogyha ez szükséges. Nagy kihívás ez az ütemezés, de sokat dolgozunk azon, hogy meg tudjuk valósítani. Az a befektetési ablakok kérdése is lényeges, a stratégiai és az operatív testület találkozója készíti majd ezeket elő. Nagyon fontosak ezek a kötelezettségvállalások, és nagyon fontos, hogy ezek a testületek elősegítői legyenek ennek a projektnek, és hogy ezt időben megtegyük a novemberi EU-Afrika csúcs találkozó előtt. A jelenlegi ütemterv alapján, bár ami a trialógust illeti és az eljárási lépéseket, Mi hiányolunk még egy célkitűzést, mielőtt nyáron elfogadhatnánk ezt a szöveget. A kollégaimmal megpróbálunk megfelelően együttműködni, de elismételném, hogy az időzítés számunkra nagyon lényeges kérdéskör. Köszönöm. Thank you for your statement. I think it would be very... Köszönöm szépen. Szerintem is nagyon lényeges, hogy az, a nyári szünet előtt ez sikerüljön, és hogyha valaki ehhez hozzá tud járulni, bárki, aki hozzá tud járulni ehhez a célhoz, az nagyon hasznos volna. A külügyi szolgálatnak van esetleg mondandója két percben. Thank you. My name is Francesca Raimondi. Köszönöm szépen, Francesca Raimondi vagyok. A globális kérdéseket képviselem az a külügyi szolgálatban. Számomra a legfontosabb kérdés, már a bizottság képviselője is elmondta ezeket, tehát az a határidők, az ütemezés, illetve hogy a támogatottak a partnerországokkal is egyeztessünk. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb őket is bevonjuk ezekbe a döntésekbe a stratégiai testület, mint önök is tudják. Őket is konszenz, a konszenzusba be kell vonni, a konzultációt velük elő kell készíteni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. A társelődokhoz fordulok, szeretnének -e vitazárót mondani? Nem akkor emlékeztetem önöket, hogy április 24-én lesz a szavazás. Hogyha nincsen más mondani valójuk, akkor azt hiszem le is zárhatjuk ezt az ülést. Egy kicsit hamarabb, mint ahogy számítottunk rá, nagyszerű ebédidőt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.